tanács nevében kanders úrnak adok szót. mr kanders you have the floor. madam president honourable members uh, köszönöm tisztelt elnök asszony tisztelt uh, képviselők hölgyeim és uraim! azt hiszem jelentős lépéseket tapasztaltunk szerbiával való kapcsolatunk terén tavaly és ennek csúcsa az volt, amikor az első fejezeteket elkezdtük tárgyalni. Most már ez konkrétumokat jelez a csatlakozási folyamatban, és előre mutat. Azt hiszem, hogy ez mutatja közös erőfeszítéseinket, elkötelezettségünket, ez pozitívum. A tanács pozitívan értékelte azt, hogy Szerbia a jogállamisággal kapcsolatosan beadta terveit, és most már várjuk ennek végrehajtását és a különböző fontos lépéseket. Szeretném elmondani, hogy ami a 23. és 24. fejezeteket illeti, ezzel kapcsolatban a, a tárgyalások korai szakaszában lesz szó, és természetesen a teljes fejlemények tükrében. 35-ös fejezetet nyitottuk meg a Belgrád és Pristinai kapcsolatok közötti témában decemberben, és Augusztusban az EU előrelendítette a tárgyalásokat, ez fontos eredmény. Tudjuk, hogy politikai szempontból ez nem volt mindig könnyű, és arra ösztönöztük Szerbiát, hogy konstruktívan álljon ehhez a kérdéshez, ami az ő oldalát illeti. A tanács szorosan figyeli ezeket a fejleményeket, a normalizációt a Koszovóval való kapcsolatok terén, mert Szerbia csatlakozásával párhuzamosan kellene folynia. Szerbia pozitív, konstruktív hozzáállást mutat a migrációs válság terén, pedig komolyan érinti Szerbiát ez a jelenség. Fontos az együttműködés az Európai Unióval ezen fontos kihívás terén. Támogatjuk Szerbiát mindenféle téren, beleértve a pénzügyi és a szakmai területeket is. A tanács elégedetten konstatálja, hogy Szerbia konstruktívan áll a regionális együttműködéshez, megerősíti a jó szomszédsági kapcsolatokat. Szerbia szerepe ugyanis rendkívül fontos a régió stabilitása szempontjából. Szerbia nagyon fontos politikai partnere az Európai Uniónak, hiszen OSZD az EBSZ e elnökségét 2015-ben e Szerbia töltötte be. Nagyon fontos tehát, hogy nagyon sok kihívással szembenézünk, főleg a szomszédos területeken. A tanács tehát arra ösztönzi Szerbiát, hogy fokozatosan csatlakozzon az Európai Unió kül- és védelmi politikához, hiszen közös elképzeléseink része. A kibővítési politikánk tavaly végül is meghozta gyümölcsét Szerbiával kapcsolatban, főleg jogalkotói reformokat kell intenzívebbé tenni a végrehajtás terén, főleg a korrupció elleni harc, a szervezetbűnözés elleni harc, illetve a szólásszabadság, a médiák szabadsága terén. A Koszovóval való megállapodás végrehajtását is várjuk. Ebben ezen kontextusban reméljük, hogy nem fog leállni, le fogja lelassítani ezt a folyamatot a választások bejelentése, és ez megfelel majd a nemzetközi szabványoknak feltéve, hogy meg lesznek a feltételek, remélhetőleg Szerbiával a mi elnökségünk folyamán is további fejezetek megnyitására lesz lehetőség a tárgyalások során Szerbiával. Köszönöm. Most pedig megadom a Hán biztos úrnak a szót aki a bizottság nevében tesz nyilatkozatot. parancsoljon biztos úr! Uh, köszönöm elnök asszony miniszter úr szeretném Eh, Joksimovics miniszter urat és csapatát, eh, eh, a koszovói vendégeinket is üdvözölni. David McAllisternek is szeretnék gratulálni, aki a Szerbiával kapcsolatos 2015-ös jelentést készítette. Ez egy átfogó értékelése annak, hogy az Európai Unió felé hogyan halad Szerbia, amely alapvetően 2015-ös jelentésünkkel párhuzamosan készült. Szerbia komoly lépéseket tett az Európai Unió felé. Osztom az önök véleményét, miszerint Szerbia valóban komoly eredményeket mutatott fel stratégiai célja az uniós tagság elérése érdekében, például ambiciózus gazdasági és strukturális reformprogramot hajt végre. Szerbia továbbra is elkötelezett eh, híve a megbékélésnek, a regionális eh, együttműködésnek és a jó szomszédi kapcsolatoknak. Emellett Szerbia a közigazgatás reformját is folytatja, a jogállamiság területén javulást mutatott fel egy átfogó cselekvési terven keresztül, illetve normalizálta, tovább normalizálta a Szerbia-Koszovó kapcsolatokat. Augusztusban, tavaly augusztusban nagyon fontos megállapodást kötöttek Koszovóval. Ugyanakkor Szerbia és a szerb állampolgárok minden dicséretet megérdemelnek azért, amely, ahogy a migráns válság során viselkednek, az alapvető európai értékekre tettek tanúbizonyságot. Ehhez komoly elkötelezettségre, szándékra és bátorságra van szükség. Az első tárgyalási fejezetek, a 32-es és 35-ös fejezetek megnyitása, azt hiszem, hogy ennek megfelelő elismerése Szerbián Nak most az a dolga, hogy a reformokat tovább vigye, főként az igazságszolgáltatás, a korrupció elleni harc, a szervezetbűnözés elleni harc, a szólásszabadság, a közigazgatás, a diszkrimináció ellenesség, a legveszélyeztetettebb kisebbség és társadalmi csoportok védelme, illetve a gazdaság terén. Szerbia számára különösen fontos, hogy konstruktív maradjon, a Koszovóval fenntartott kapcsolatok terén. Ezzel párhuzamosan képzelhető csak el a csatlakozási folyamat, hiszen a tárgyalási folyamat keretében közösek a céljaink. A következő lépést már nagyon várjuk, ami nem más, mint hogy a 33-as, 34-es fejezetek tárgyalását is megkezdjük. Mac Alistair raportőr úrral együtt azon fogunk dolgozni, hogy 2016 első felében erre sor kerüljön, hiszen a jogállamiság fejezetének megnyitása sokat segíthet Szerbiának abban, hogy valóban teljesítse a vállalásait. E tekintetben e, Szerbia e, cselekvési terve, e, amelyet ma mutattak be Brüsszelben a kisebbségekkel kapcsolatban, különösen üdvözlendő. Fontos ugyanakkor az is, hogy a tagállamok minél hamarabb megállapodjanak a következő lépések tárgyában, körültekintőnek kell lennünk, új feltételeket nem szabad szabnunk, az uniós jogszabályokhoz és a tárgyalási kerethez kell ragaszkodnunk. Fontos, hogy a két oldalú viták a csatlakozási folyamat egészét ne akasszák meg. Végezetül természetesen figyelembe vettük a szerb kormányzat bejelentését, miszerint választásokat fognak tartani. Biztosak vagyunk benne, hogy a választásokat megelőzően és illetve az új kormány felállását követően Szerbia továbbra is folytatja a reform napirendet és Koszovóval elkezdett párbeszédet. Hölgyeim és uraim, az Európai Bizottság meggyőződése, eh, hogy eh, kötelességünk támogatni Szerbiát az Európai Uniót felé vezető úton. Biztos vagyok benne, hogy önök az Európai Parlamentben is ugyanígy gondolkodnak. Köszönöm. Biztos úr, most pedig a képviselőcsoportok vezérszónokai következnek. Elsőként az Európai Néppárt vezérszónoka McAllister képviselő úr következik. Madam President. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Karácsony előtt Szerbia egy hatalmas lépést tett az Európai Unió irányában. Két évvel a tárgyalások megkezdése e, a társulás aláírás után az első csatlakozási e, fejezetek tárgyalását megkezdtük. Az európai ügyi miniszter, aki itt volt ma, elkötelezettségéről tett tanúbizonyságot az integráció folyamata mellett. Négy pontot szeretnék kiemelni. Egyrészt a jogállamiságot. Az Európai Unió jogállamiság elvén nyugszik, hogyha az államok betartják a jogot, ez előnyös az állampolgárok, a cégek, a vállalkozások és az egész gazdaság számára. Szerbiának fel kell lépnie elkötelezetten a a szervezet bűnözés ellen és az igazságszolgáltatás függetlenségét biztosítani kell. Másodszorban a demokrácia, az állásfoglalás, a parlament és a konstruktív ellenzéki erők bevonásának fontosságáról beszél, amelyek oly fontosak egy demokrácia számára. Harmadsorban a médiumok szabadsága. A médiumok egy demokrácia alapelemeit adják, amelyet nem lehet csak törvényekkel biztosítani, hanem megfelelő kereteket kell megteremteni. Egyesorban a regionális együttműködés. A regionális együttműködés és a jó szomszédsági kapcsolatok a nyugati Balkán Euró országainak Európai Unió fele tett ellépésének egyik alapelve. A megbékélés a nyugati Balkán térségében üdvözlendő. A brüsszeli párbeszéd jelentős lépést tett a Szerbia és Koszovó közötti kapcsolatok normalizációja irányában. Mindkét félnek most véglegesítenie kell a megállapodást. Végezetül pedig a tanácselnöksége fele mondom, meg vagyok róla győződve, hogy a 23-as és a 24-es jogállamiság fejezeteket a leggyorsabban meg kell nyitni, annak érdekében felgyorsítsuk Szerbia Európai Unióba irányába tett lépését. Asszonynak adok szót, kettő perccel rendelkezésére. Fala lépa, spoštovani napredek, ki Köszönöm szépen. Kedves kollégák, az elmúlt évek során az előrelépés Szerbia részéről elérte csúcsát a fejezet megnyitásával, a pénzügyi kérdésekről, illetve Pristina és Koszovóval való konszolidáció terén. Üdvözöljük ezt az állásfoglalást, és szeretnénk, hogy a 24 es fejezet is a lehető leggyorsabban megnyitásra kerüljön, mert ezek meghatározóak a szerb társadalom reformja szempontjából. Tekintettel tapasztalataink alapján Szlovánia, Szlovénia részéről el kell mondanom, hogy nagyon fontos, hogy a tárgyalások ritmusát fenntartsuk. Ezért nagyon remélem, hogy az előzetes választások nem fogják ezt befolyásolni, nevezetesen a reformok bevezetését, hiszen Szerbiának egyértelmű e, álláspontra van szüksége, e, szüksége van motivált e, intézkedésekre, és arra, hogy az összes állampolgár közös célját elérje, modern Szerbia létrehozásával, gazdasági szempontból vezető szerepét felvállalva a Nyugat-Balkánon. Semmilyen egoista politikai érdek nem lehet prioritás a társadalommal szemben. Ki a felelős a kialakult helyzetért? A szerb médiák. Az évvégi eseményekre gondolok itt, a nem megfelelő nyilatkozatra, ami elhangzott a női újságírókkal szemben. Ez csak olaj volt a tűzre a, ez a helyzet a médiákkal és az újságírókkal kapcsolatban nyilván nem olyan jövő, amit Szerbiának kívánok, ami engem illet. Jobb jövőt kell a fiatal szerbek számára biztosítanunk, és el kell kerülnünk azt, hogy tömegesen elhagyják az országot olyan téma ez, amelyre mindenképpen oda kell figyelnünk, mert ha fiatalok elvesztik a reményüket a jobb jövőben, ez nem jó. Másfél perc áll rendelkezésére, tessék. Madam President, as rapporteur for neighboring Montenegro... Montenegrói előadóként szorosan együttműködöm David McAllisterrel és gratulálok a jelentéséhez. Szerbia még korai fázisában van a csatlakozásnak, hiszen a screeninget múlt év márciusában zárta le. A jelentés Ugyanakkor azt mutatja, hogy az AKI a vívmányok átvételében sok területen előrelépett Szerbia, hosszú út áll előtte, de kirajzolódott az irány, a pálya, de persze fontos, hogy megfelelő kapcsolatokat tartsanak fenn Koszonóval. A szerb-montenegrói kapcsolatok javulnak, és jók, jók az rendészeti kapcsolatok, és a határokon átnyúló bűnözés ellen is hatékonyan fellépnek. Egyetértek Daviddel, hogy a 23-as, 24-es fejezetet minél hamarabb meg kell nyitni. A társadalmi biztonsági adatok kérdését is szabályozni kell. Ugyanakkor a mobil telefonok roaming díjainak szabályozása is új együttműködési lehetőségeket nyit. Felszólítom a belgrádi kormányt, hogy az EU CFSP tekintetében legyen figyelemmel a közös kül- és biztonságpolitika célkitűzéseire, és fontolja meg az Oroszországhoz fűződő kapcsolatait, hiszen ez garancia lehet az egész régió számára. Képviselő úr, Vaj képviselő úr következik. Képviselő úr kettő perc áll rendelkezésére. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr, miniszter úr. Nagy örömömre szolgál, hogy Tám, elmondhatom, hogy az ALDE frakció teljes messzérességgel támogatja Szerbiát abban, hogy próbál az Európai Unió csatlakozásához szükséges feltételeknek eleget tenni. David McAllisternek gratulálni tudok csak, hiszen kiváló munkát végzett az árnyék előadókkal, nagyon jó volt az együttműködés. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a nyugat balkáni országok közül mindegyiket, amely csatlakozni kíván az Európai Unióhoz, konkrét eredmények alapján kell megítélnünk, és nem szabad tőlük megtagadni az európai perspektívát. A jogállamiság képezi a bővítés egyik alapelvét. Ezen a téren Szerbia már nagyon sokat tett, az igazságszolgáltatás reformért csak egy példa erre, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ennek ellenére a médiában túlságosan jelen van a politika. Ez az átpolitizált média, amely különösen zavaró, tehát a média világában. E tekintetben valamit tennie kell Szerbiának annak érdekében, hogy a média szabadságot ne korlátozzák, a civil szervezeteket be kell vonni a demokratikus folyamatokba, hiszen ezzel azt hiszem, hogy a hatalomnak is meg kell barátkozni, hogy ez egy szócsolyan, mint egy a társadalmi frusztrációnak. A Szerbia nincs más alternatívája, mint az európai jövő. Természetesen üdvözölni kell a Szerbia és Koszovó közötti kapcsolatok normalizálódását, mindkét féltől függ a további javulás. Szerbia demokráciájának befogadónak kell lenni az is során. Köszönöm. Do you accept a blue card from Mr. Frunzulika? Elfogad, elfogad egy kék kártyát Frunzulika úrtól? Parancsoljon Frunzulika úr. Dear colleague, I'm talking like... Kedves kollega, Szerbia barátjaként szólnék, de a kérdésem a következő. Ön szerint Szerbiának Sokat kellene fejlődnie a nemzeti kisebbségek jogai terén és biztonságuk terén. Másodszorban mi a vélemény arról a tényről, hogy a szerb kormány Európai Uniós ö, beszédeket tart, nyilatkozatokat tesz, és megpróbálja manipulálni a közvéleményt ebben a témában. Köszönöm. Uh, Hozzászólásomban jeleztem, hogy uh, Szerbiának egyértelműen kell nyilatkoznia, hogy uh, hogyan vélekedik a közös biztonsági és külpolitikánkról. Nem hiszem, hogy produktív lenne és hasznos Szerbiának, vagy az integrációs folyamat számára, hogyha moszkvai alternatívákkal kokettel. Köszönöm. A következő hozzászólónk Hadigi, elnézést kérek, Ergő, Giu képviselő úr. Nem lett a második, se jobb elnézést kérek öntől, nagyon nehéz volt a nevét kiejtenem. Másfél perc. Köszönöm szépen. Nagyon drámai tapasztalatokat szereztek Szerbiában és a Balkánon a 90-es években nagy volt a vérontás. Azonban most egy új korszak vette kezdetét, nem a fegyverek szólnak, hanem a párbeszéd hangja viszi közelebb a népeket egymáshoz. Az Európai Uniónak pedig fontos, hogy támogassa ezeket az erőfeszítéseket, és segítse a Pristina és Belgrád közötti párbeszéd elmélyülését. Azért hogy Koszovó kérdésére megoldást találjunk. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió nem engedheti meg magának, hogy veszélyeztesse a párbeszédet. Bármely megoldás a Pristina és Belgrád közötti párbeszédből kell, hogy eredjen. Frakcióként Támogatjuk Szerbia csatlakozási stratégiáját, de ugyanakkor az országjelentésben megjelenő Európai Uniós vélekedést nem osztjuk, hiszen ez beleszól a Szerbia belpolitikájában és egy olyan gazdasági modellt kényszerít Szerbiára, amely más Európai Uniós népeket is bukásba, vagy a bukás szélére taszított. Szükség van valóban a jogállamiság megteremtésére, a menekült válság kezelésére. Hadi Georgiou képviselő úrnak következik Soltész képviselő úr kettő perc áll rendelkezésére. Spoštovani, spoštovane, hvala za besedo. Köszönöm szépen. Először is tiszt McAllister úrnak szeretnék köszönetet mondani, amiért én kiváló jelentést készített egyben. Megragadnám az alkalmat, hogy a árnyék előadóknak is, amiért én jó volt velük együttműködni. Ez az állásfoglalás, amely eh, a Szebjával kapcsolatosan 2015-ös évről készült eh, jelentés témájáról szól. Nos, elismerjük ebben az elsoglalásban, hogy milyen óriási előrelépést tett Szerbia ezen a téren. A szerb kormánynak folytatnia kell ugyanezzel a ritmussal és dinamizmussal a megkezdett reformokat, mint hogy ezt eddig tette. Nagyon fontosnak tartjuk ugyanis, hogy Szerbia fontos szereplője legyen a nyugat-balkáni folyamatok és helyzet normalizálásának Ez mindannyi, minden szomszédos és európai országnak közös érdeke. McAllister úr különös hangsúlyt helyez a jelentésében az jogállamiságra, hiszen ez mindenre hatással van a demokráciára, az emberi jogokra, az igazságszolgáltatás függetlenségére, illetve jó néhány más olyan területre is, Persze, az elért javulás ellenére tovább lehet még folytatni ezt a munkát, van még bőven tennivaló. A civil társadalom terén is javult a helyzet, de hát e tekintetben még azért van még tennivaló szintén, hiszen a döntéshozatalban nagyobb mértékű társadalmi, mm, a társadalom nagyobb mértékű bevonásra szükségeltetik, ugyanígy a média szabadsága is hagy némi kívánni valót eh, maga után, hogy a sajtószabadság ne sérüljön, a kormánynak nem szabad túl nagy eh, befolyása legyen a média terén. Egy másik fontos eh, téma az, hogy a Szerbia a migrációs, migránsválság kezelésében milyen fontos szerepet, a legjobbakat kívánhatjuk csak Köszönöm, this progress report. Rámutat ez az előrelépés azokra az aspektusra, amelyekről az Egyesült Királyság beszél a tagsággal kapcsolatban. Mi nem csak a jelenlegi kapcsolatra építünk, hanem a perspektívákra és a jövőre, milyen lehetőségre, hogy hogyan lehet teljes gőzzel előre haladni a neokolonista ambíciók felé. A jelenlegi migrációs válság tükrében Németország és az összes többi ország is, akikről hallottunk, óriási terhet róttak Szerbiára. Ez a helyzet a továbbiakban csak súlyosbodik Szerbia EU tagságával. Kedves asszony, nem tudom, hogy milyen megoldásokat mutat fel az EU a migrációs válságra, de ha közelebb hozzuk a közel-kelethez a határokat, és elősegítjük a tömeges beáramlást, nem tudom, hogy valami más megoldást látunk-e, mint a válság elnyújtását. Ami az emberek szabad mozgását illeti, ez tökéletesen aláhúzza azt, hogy Cameron úr miért tárgyal a továbbiakban az elszakadás miatt szebb jövők érdekében. Nagy-Britannia jövője érdekében. Köszönöm. Schaffhauser képviselő úr következik, másfél perccel rendelkezésére. Tessék öné a szó. Kedves kollégák! Szerbiának nyilván az a célja, hogy belépjen az Unióba. Még akkor is, hogyha van még tennivaló a, a bűnözés elleni harcban. De miért? A jelentés szerint már egyensúly helyzet alakult ki, de ott vannak a különböző kultúrák Koszovóban, de vannak még mafiózók is. Van feladatunk, amit el kell látnunk a szerb nép ellen elkövetett cselekmények miatt. Ott van az etnikai tisztálgatás kérdése a bombázások megindoklására a gazdasági tönkretétele egy országnak és annak népének nemzetközi igazságot kellene tenni, hogy senki ne beszéljen ilyen dolgokról, ne legyen hazugság Koszovóval kapcsolatban, pedig mi Európa hoztuk létre ezt a helyzetet bűnöző hálózatok segítségével, pontosan Szerbiára támaszkodva. A bővítési politika egy elzászi számára egyszerűen szégyenletes a kelet és a nyugat közötti híd létrehozása gyakorlatilag nem más, mint el, szembeállítása a két országnak. Egyszerűen az Egyesült Államok szolgáltába állítunk mindent, és ez egyáltalán nem Európát támogató politika. Ugye képviselőtársaim is tudják, hogy Szerbiáról szóló jelentés van napirenden. E, Epitideos képviselő úr következik. Köszönöm szépen. Szerbia jelentős lépéseket tett az Európai Uniós tagság irányában. Ez pedig nagyon fontos, nagyon nagy jelentőséggel bír, hiszen nagyon fontos lépéseket kellett ehhez tenni, közelíteni kellett. Mondjuk az Oroszországgal kapcsolatos politikájukat eh, az EU politikájához, eh, a vajdasági autonómia kérdésében az EU politikai irányába kell gondolkodniuk, eh, és határozottan nyomon kell követniük, és törvényelő kell állítaniuk a háborús bűnösöket. Ráadásul Koszovóval pedig javítania kell a kapcsolatukat de hogyan merészeli az EU elvárni mindezt Szerbiától, de nem várja el Koszovótól, ahol lából tiporják a demokráciát. Koszovóban öm, a alkotmánybíróság öm, ítéleteire fittyet hánynak, és egész egyszerűen nincs mit tenni ebben az ügyben. Képviselőcsoportok vezérszónoki körének független képviselői hozzászólások következnek preda képviselő úr az első. Mr. Preda, you have the floor. köszönöm szépen elnök asszony én is szeretnék mcallister úrnak gratulálni azért a jelentésért amelyet szerbia témájában készített és amely hangsúlyozza hogy az európai integráció terén hol tart ez az ország. megnyitották december 11-én az első tegyeles fejezeteket, amelyeknek, amelyet örvendetesnek tartunk. Szeretném ebben a kontextusban megemlíteni a román kisebbség helyzetét Szerbiában. Elister egy nagyon fontos bekezdés szól a kisebbségek védelméről szól ez a kisebbségek jogáról nem először beszélünk, úgy érzem, hogy a módosító indítványom fontos, hogy bekerülne a jelentésbe, hogy a román kisebbség joga is megregyen, megjelenjen ebben a jelentésben. Például az anyanyelvű oktatáshoz való jog nagyon fontos, és így tovább. Vannak azonban még Belgráddal kapcsolatban bizonyos kérdések, miniszterelnök úrnak egyértelmű dolgot kell tennie, például az európai állásponthoz kellene igazodnia Oroszország ügyében, és nem szabadna megpróbálni blokkolni a Bosznia-Hercegovina európai integrációs folyamatát. A február 15-én fogják Bosznia-Hercegovina tagjelöltségi kérelmét megkapni a tanácsban. Kékkártyás kérdés Mr. Ferrantól tekintettel arra hogy rajta van viszont a listán nem sokkal ezután most nem tudok szót adni neki. fleckenstein képviselő úrnak viszont igen és two perc áll rendelkezésére. mr fleckenstein. frau präsidentin liebe kollegen! elnök asszony képviselőtársaim! mcallister úr hogyha még elviseli, akkor én magam is gratulálnék ön, önnek. Látjuk, hogy ne látnánk, hogy sok mindent kell tenni Szerbiában, ám az előrelépés, amelyet elértek, látványos. Azaz joggal köszönhetjük a szerb kormánynak és a szerb lakosságnak azt az európai szellemet, melyet a menekült kérdés kezelésében mutatott. Az első két tárgyalási fejezetet decemberben nyitották meg, a 35-ös fejezet a Szerbia és Koszovó közötti kapcsolatok normalizálásáról is szól. Helyes, hogy ezt a fejezetet nyitottuk meg először, hiszen Szerbia és Koszovó sikeres EU eh, e tagságához elengedhetetlen, hogy e két ország a szomszédsági kérdéseket eh, tisztázza, és megfelelő szellemben dolgozanak majd együtt az EU intézményekben. Ezt azt is nagyon fontosnak tartom, hogy minél hamarabb a 23-as és a 24-es fejezeteket is megnyissuk. A bizottság a Montenegróval való tárgyalások megkezdése óta joggal hivatkozik arra, hogy ezeket a fejezeket nyissuk meg először és zárjuk le utoljára, hiszen a jogállamisági reform folyamatok hozzák a legtöbb pozitív változást az emberek életében, és segítik a más területek fejlődését is. A jogállamiság eh, nem lehet azonban, nem képíthető egyik napról a másikra. A sikeres reformok azon nyugszanak, hogy a törvények korlátozzák az állam hatalmát, a szabadságjogokat biztosítják, éppen ezért a bizottság egy elváró várakozásokkal teli bővítési politikát kell, hogy folytosan az a területen. Csics képviselő asszonynak adok szót, képviselő asszony egy perc áll rendelkezésre. Otvorene van prva poglavlja. Ali ne Köszönöm szépen. Az első első tárgyalási fejezeteket megnyitották, ami nagyon fontos eredmény, de ne áltassuk magunkat azzal, hogy Szerbia komolyan gondolja a Horvátország, Szerbia-Horvát kapcsolatok normalizációját, például a háborús bűnök elismerése terén igen keveset tettek, arról nem is beszélve, hogy az ellopott, elkobzott kulturális értékkel bíró javakat, tárgyakat visszaszolgáltatnak. Fontos, hogy feltétlen nélkül bízhassunk a szomszédainkban, például a saját biztonságunkat is elbízzük. Hogyan várhatjuk az horvát polgároktól azt, hogy Eh, a közös védelemben bízunk, amikor a közvetlen szomszédjuk nem képes, eh, nem volt képes az előző európai eh, háború áldozatainak méltóságát sem helyreállítani, csak a saját érdekeiket tartják szem előtt. Nem várhatjuk, hogy a kétoldalú kapcsolatok kérdése ne jelenjenek meg ebben a vitában. Madame Tomasic, do you accept a blue? Tomasic asszony elfog fogad egy kékártyás kérdés Szanyi úrtól? Parancsolja. a kérdés joga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselő asszony, eh, nyugodtan persze lehet eh, mindent kritika alá venni. Eh, magam is elégedetlen vagyok sokszor eh, bizonyos reformfolyamatokkal a társult országok vonatkozásában de az a tény hogy ez a mostani bizottság öt évre tulajdonképpen fölfüggesztette eh, a csatlakozási folyamatokat ön szerint ez nem volt e bátortalantó hatással eh, a szerb folyamatokra és lehet hogy esetleg erre kéne visszavezetni a problémákat? nem tudom önnek mi a véleménye erről. köszönöm szépen. kolega szanyi nije hrvatska napala srbiju nego srbija hrvatsku. szanyi úr Horvátország nem, tagadta, nem támadta meg Szerbiát, fordítva történt ez is, hogyha megtámad az ember egy országot, akkor el kell ismerni, hogy agresszor, és megtett, meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy ez orvosolja. Szerbia viszont úgy csinált, mintha semmi sem történt. Mit tenne a menekültekkel, több száz nővel, akit megerőszakoltak, és még mindig nem kerültek a bíróság elé az elkövetők. Azt akarja mondani, hogy Horvátországnak nincs joga az igazságszolgáltatáshoz? Úrnak adok szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szerbia állampolgárai hosszan várnak arra, hogy megkezdhessék az Európai Unióval a csatlakozási tárgyalásokat. Úgy gondolom, hogy ezért üdvözölnünk kell, hogy végre elkezdődtek ezek a tárgyalások, Hán biztos úr. Helyes, hogy Szerbia európai integrációjának folyamata elindult. Úgy gondolom, hogy az a szerep, amelyet Szerbia migrációs válságban játszott, üdvözlendő, és Szerbia erőfeszítéseit támogatni kell, hiszen tudjuk, hogy a migrációs válságnak korán sincs vége még. Persze ugyanolyan fontos, hogy ne csak a horvát, hanem a román és a más, főleg a szandzsáki kisebbségek jogát is elismerje Szerbia, illetve a vajdasági autonómia kérdését sem kérdőjelezze meg. A médiumok függetlensége, az igazságszolgáltatás függetlensége épp olyan fontos. Látom, Mr. Carver, hogy ön jelentkezik kezdiája kékkártyás eljárásba, az előbb viszont hozzászólt. Másfél percben sok képviselőtársam kezdiája eljárásba vár, nem tudok önnek szót adni volt lehetősége hogy elmondja amit szeretett volna. kérem értse meg hosszú a lista. meszerics képviselő úr következik. elnök asszony! kedves kollégák! úgy vélem hogy ebben a eh, házban sok jókunk van arra hogy szerbia csatlakozását támogassuk. Egyetértek kollégáimmal, hogy Szerbia jelentős eh, haladást ért el. Ezen az úton gratulálni tudok csak az előadónknak, amiért egy nagyon kiegyensúlyozott jelentést készített. Kérek mindenkit, hogy szavazzon majd mellette. Szerbia barátjaként ugyanakkor felvetnék egy pontot, amelyet már hangsúlyozott nagyra becsült barátom Charles Tannock 30-as és 31-es fejezetet előbb-utóbb meg kell nyitni a tárgyalások során. Történészként teljes mértékben értem és átlátom, hogy ez komoly kérdéseket eh, vet majd fel, hiszen a közös eh, kül- és biztonságpolitika terén is tennivalója lesz majd Szerbiának. Vannak olyan politikai erők, akik megpróbálják alásni az Európai Unió közös közbiztonság politikáját, de szeretnék figyelmeztetni, hogy ezek ugyanazok a politikai erők, akik a bővítést is ellenzik. Köszönöm. Következő hozzászólónk Fárán képviselő úr. Képviselő úr, egy és fél perce van. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm elnök asszony a szót. Kedves kollégák, most jöttem vissza Horvátországból, Boszniából és Szerbiából. El kell mondanom, hogy Szerbia óriási nemzet, európai, nem alárendelt nemzet. A szerb vezetők szeretik Európát, de nem az Európai Uniót. A szerb vezetők Európát akarják, de nem a radikális iszlámista Európát, amelyik mondjuk Boszniában szimpatikus, vagy máshol. Szeretnék Európát, de olyan Európát, amely tiszteletbe tartja a népeket és az identitásokat, és nem szeparatizmust akarnak, mint Vojvodinában. Nem a NATO égisze alatt európai integrációt akarnak, és a szerbek azt akarják, hogy ne legyenek új Koszovó. Itt az Európai Unióban Nekünk segítenünk kell ezt a szerb népet, hogy valóban európai nemzet legyen. Köszönöm. Köszönöm képviselő úr. 30 másodpercet megspórolt a hozzászólásából. Kukán képviselő úrnak adok szót. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, miniszter úr. Gratulálni szeretnék David McAllister kollégámnak a jelentéshez, amely kiegyensúlyozott és egyben objektív is. Gratulálok ugyanakkor Hán biztos úrnak is, hogy segítette Szerbiát, hogy megnyithatta a társulási tárgyalásokat, illetve kérem a holland elnökséget, hogy ezen az úton aktívan kísérje tovább Szerbiát. Szerbia két fejezetet nyitott meg tavaly, komoly elvárások fogalmazódnak meg az országgal szemben, és ez az egész régió, a nyugati Balkán irányában egy komoly elvárás, az integrációs folyamat zajlik. Valóság. Szerbia sok szakpolitikai területen fontos előrelépéseket tett, ezeket értékeljük, de az is fontos, hogy az országnak demokratikus intézményeit meg kell erősíteni, az jogállamiságot meg kell erősíteni, az igazságszolgáltatás függetlenségét meg kell teremteni, és a regionális együttműködésben, valamint a Koszovóval való párbeszédben előre kell lépni. Drámai helyzet az egész régióban, de Szerbia, mint külön ország fontos, hogy a politikai nyomástól független médiumokkal rendelkezzen Szerbia, fontos partner a régióban, egy olyan partner, amelyre fontos, hogy hagyatkozhassunk. A migrációs válság megmutatta, hogy Szerbia sok szempontból e, velünk egy oldalon áll, és biztos vagyok benne, hogy más politika területeken, például a külpolitika területen is ez a megközelítés érvényesül képviselő úr következik. képviselő úrnak másfél perce van. Köszönöm, elnök asszony. Csatlakozom azokhoz, akik eh, üdvözlik az első csatlakozási tárgyalási fejezet megnyitását, köztük 35-öset, amely a koszovói kapcsolatok normalizálását. Szeretném, hogyha 23-as eh, és 24-es fejezetet minden eh, érintett ország amennyinek, hánult ebben támogatnunk kell. Így kell az emberjogi helyzet romlásával kapcsolatban valamit tenni. Azt hiszem, hogy most az szebb demokrácia minőségét a választások majd igazán megmutatják, hiszen a média szabadság tekintetében komoly veszélyek vannak. 2015-ben több mint 30 újságírót álltak meg, a független médiát pedig külföldi eh, kémekként eh, állítják be a kormány eh, közeli források. Nehéz, kemény kérdések ezek. A közös katonai fellépés Oroszországi Szerbia részvételével ez megkérdezendő. Ezért az európai szolidaritásra szólítok fel mindenkit Szerbiában, biztonságpolitikai védelmi kérdésekben is. De örülök annak, hogy ugyanilyen szolidaritást mutatott az Európai Unió is, amikor a migrációs alapot Szerbia számára hozzáférhetővé tette. Szeretnénk, hogy Szerbia az európai integráció részévé váljon, vagyis az európai megoldás részévé váljon. Következő hozzászólónk Makovai képviselőasszony, képviselőasszony egy perc áll rendelkezésére și eu vreau uh, integrarea serbiei uh, dar pentru... Én is szeretném, hogyha Szerbia integrálódna, de csak akkor, hogyha a nép jólétét eredményezi ez, nem pedig a politikusokét. Az újságírókat fenyegetik fizikai agresszió tárgyai. Szeretném, hogyha ez nem lenne így, mert sajtószabadság nélkül nincs demokrácia. Aztán az igazságszolgáltatás rendszere. Örülök, hogy reformot vezettek be ezen a téren, de ami a legfontosabb az, hogy végre is hajtsák. Hogyha nincsenek nyomozások, és végül nincs ítélet az oligarchák ellen, mindazok ellen, akik kihasználták az átmenetet, akkor csak papírforma marad mindez. Aztán a csatlakozás útján Szerbiának felül kell vizsgálnia a külpolitikáját is Oroszországgal szemben, és határozottan el kell köteleznie magát a nyugat felé közben. Köző hozzászólunk Deli képviselő úr, másfél perccel rendelkezésére tessék. Köszönöm, elnök asszony. David McAllister képviselőtársam idén is sikeresen összefoglalta azokat a témákat, amelyek meghatározták a tavalyi évet a szerb euróintegrációs folyamatban fontos lépések történtek amelyek eredményeként megnyltak az első tárgyalási fejezetek szerbiával. fontos az is hogy az eu partneri viszonya szerbiával tovább mélyüljön például a migránsválság kezelése kapcsán ahol sajnos ki kell mondanunk hogy az eu sok esetben adós maradt szerbia irányában a pontos elvárások megfogalmazása terén. ugyanakkor ezen túlmenően még számos témakörben várnak szerbiára fontos feladatok annak érdekében hogy felzárkózzon a prioritások között a jogállamiság és az emberi és kisebbségi jogok biztostását emlteném elsősorban azért mert a bizottság és a tanács az elkövetkező hónapokban fogja megvizsgálni az ezen a területen megtett lépéseket annak érdekében hogy zöld fényt adjanak a twenty three as illetve twenty four es tárgyalási fejezetek megnyitásához szerbiában sok géretes törvény akcióterv készült az elmúlt hónapokban de jól tudjuk hogy az implementáció a lényeg és ez nem csak a tárgyalási fejezetnyitások miatt fontos hanem elsősorban azért hogy szerbia polgárai mielőbb egy európai szintű jogállamiságot élvezzenek. ez pedig különösen fontos a nemzeti kisebbségeknek köztük a vajdasági magyar közösségnek amelyhez én is tartozom úgy vélem hogy ez a parlamenti jelentés igyekszik további ösztönzést és útmutatót adni a szerb kormányzásnak az eu felé vezető úton. köszönöm. köszönöm a következő másfél rendelkezésére. Thank you, Chair. köszönöm szépen Örömmel hallom a pozitív beszámolókat Szerbia Európai Unióhoz való közeledéséről, és fontos, hogy a társadalmi megállapodásban foglaltakat Szerbia teljesíti. Európa elkötelezettsége és Szerbia elkötelezettsége elkezdte hozni a gyümölcseit, eredményes volt ez a folyamat, javult a Koszovóval való kapcsolat. Öröm látni ezeket a tényeket. Ugyanakkor a tárgyalások eh, megnyitása és a fejezetek megnyitása nem azt jelenti, hogy már le is zárjuk a fejezeteket. Sok munka áll még Szerbia előtt, néhány szempontot ki szeretnék emelni. Múlt szeptemberben Belgrádban jártam a Gay Pride-on, eh, a meleg büszkeségem, felvonulásán, és nem az volt a benyomásom, hogy az LMBT felvonulókat védik a szélsőségesektől, hanem sokkal inkább a belgrádi lakosságot védték az LMBT emberektől. Hát ez elfogadhatatlan. Másodszorban a médiumok szabadsága nem biztosított, a Human Rights Watch jelentése számol be arról, hogy hogyan, milyen nehéz helyzetben vannak a média munkások, az újságírók. Köszönöm McAllister kollégának jó kiegyensúlyozott jelentést, és én is elő, örömmel várok a 23-as, 24-es fejezetek megnyitása elébe. Köszönöm. Következő hozzászólónk Plenkovics képviselő úr. Képviselő úrnak másfél perce van, tessék gospođo potpredsjednice biztos úr miniszter úr én is köszönettel tartozom mcallisternek aki ismét jó jelentést készített szerbia integrációjának témájában, már csak azért is, mert építő jellegű javaslatokat tartalmaz, ráadásul a mi módosító indítványainkat is eh, figyelembe vette. A szerb-koszovói kapcsolatok normalizációja külön hangsúlyt kapott, akár csak az emberi jogok, az igazságszolgáltatás, a, illetve a biztonság és külpolitika kérdése. Nagyon örülök annak, hogy a szöveg hangsúlyozza a médiaszabadság fenntartását, amely elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy komolyan beszéljünk Szerbia uniós csatlakozásáról. Rámutat a McAllister jelentés a kisebbségek védelmének fontosságára a nemzetközi és kétoldalú megállapodások értelmében. A kisebbségek képviselete az állami szervekben is további figyelmet igényel, a kisebbségi nyelveknek megfelelő megjelenést kell biztosítani, nem csak a médiában, hanem a közoktatásban is. Ezért aggasztó, hogy ezeket a kisebbségi nyelvi médiumokat több esetben e, bezárták. A 90-es években eltűnt emberek e, e, kell kapcsolatos folyamatokat nem lehet lezárni, a Nemzetközi Büntetőbírósággal az együttműködés terén is van még javítani való, és a háborús bűnökkel kapcsolatos törvény elfogadása nagyon fontos lenne, ez a tagállamok részéről egy fontos elvárás. Hozzászólunk Pavel képviselő úr. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, salut Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Először is szeretném McAllister úr jelentését üdvözölni Szerbiáról, mint ro- ro- román képviselő. Nagyon örülök annak, hogy a 32-es és 35-ös fejezeket megnyitották. Az utóbbi Koszovóval való kapcsolatainak rendezéséről szól. Ez azt mutatja, hogy Szerbia komolyan elkötelezte magát az integrációs folyamat mellett Európába. Szeretném gratulációmat kifejezni a Szerbia számára ebben a témában. Ami a migrációt illeti, úgy gondolom, hogy Szerbiának intenzívebb erőfeszítéseket kell tennie a kisebbségek védelmét illetően és a nem diszkriminatív kezelés terén. Az oktatás, a médiák, a kisebbségi nyelvek nagyon fontos területek ebben a kérdésben az európai integritási folyamathoz állandó politikára van szükség, erőfeszítésekre és áldozatokra. Nagyon fontos, hogy az európai intézmények is támogassák Szerbiát. Meg kell mutatni a szerb népnek, hogy erőfeszítései tényleg eredményeket hoznak, és helyük itt van az Európai Unióban. Önök adok szót egy percben. Köszönöm. Poštovani gospod komisar, <clears throat> dragi kolegi, z veseljem pozdravljam Köszönöm, biztos úr, kedves kollégák! Nagy örömmel üdvözlöm Szerbia előmenetelét, amely tükröződik McAllister kollega jelentősében. A tárgyalások kezdete tehát jelentős lépés előre, és azt mutatja, hogy Szerbia tiszteletbe tartotta kötelezettségeit. Remélem, hogy a választásokat követően is így lesz ez Szerbiában. Folytatódnak a reformok Európa irányába, és jó kapcsolatok alakulnak ki Koszovóval is. Nem akarok ö, most versenyezni azokkal, akik Szerbiát kritizálják, de én is remélem, hogy a 23-as fejezet hamarosan megnyílik, mert itt nagyon fontos előrelépés lenne. Képviselő úrnak egy perce van. Ich war sehr kurz. <laughs> Mit dem Lopf. Csestitem kollégéme Kaliszter Magam is gratulálni szeretnék Mekeliszter kollégának a jelentéséhez, melyet Szerbia jelentéséről ért nagy előrelépést tettek a jogi keret területén, és békefenntartó misszióban is részt vett Szerbia. De ugyanakkor a jelentés a múlt évi jelentés hiányosságait is kihangsúlyozza. Szerbiának még sok mindent kell tennie, a médiumok szabadságát meg kell teremteni, a korrupció elleni harcot erősebbé kell szervezni, a kisebbségek jogát feltétel nélkül tiszteletben kell tartani. Ezek azok a kérdések, amelyektől nem tekinthetünk el. A Szerbiával való tárgyalás megnyitása pozitív úton tett első lépés, de egy sor további uh, feladat áll még előttünk. Szerbiának javítania kell a szomszédokkal való kapcsolatát, és fel kell számolnia a nyílt bilaterális kérdéseket. Képviselő úr, Tőkés képviselő úrnak adok szót egy percben. Mikrofon. Köszönöm. csak üdvözölni lehet hogy egy nehéz év után tavaly decemberben végre elkezdődtek a csatlakozási tárgyalások szerbiával az érdemi előrelépéshez viszont az szükséges hogy a jelképes nyitás nyomán ebben az esztendőben a twenty three és a twenty four tárgyalási fejezetekre is sor kerüljön vagyis szerbia tényleges eredményeket mutasson fel a demokratikus jogállamiság a törvényhozás és az igazságszolgáltatás valamint az alapvető emberi és kisebbségi közösségi jogok terén jellemző hogy a mcallister jelentéshez beérkezett módostó indtványok legnagyobb része a kisebbségi jogok körébe tartozik. a múltban többször is előfordult hogy egyes országok csatlakozásakor az unió túlzott engedékenységet tanústott a kisebbségi ügyek tekintetében ne essünk ugyanebbe a hibába szerbia esetében. romániai magyarként a szerbiai magyarok és románok vlachok érdekeit védve maximális elvárásokat támasztok a kisebbségi cselekvési terv illetve szerbia kisebbségpolitikai iránt. ezek teljestése megkerülhetetlen előfeltétele legyen az ország uniós felvételének. Köszönöm képviselő úr ludvigsson képviselő úrnak adok szót egy percben tessék. köszönöm szépen elnök asszony! ha jól működik szerbia közeledése és szerbiából valóban az európai unió új tagja válik akkor mindnyájan nyerünk ebben az ügyben. fontos azonban hogy világos üzenetet fogalmazzunk meg szerbia irányában és eh, folytassuk a tárgyalásokat. Üdvözlöm az Európai Parlament állásfoglalás indítványát és a benne megfogalmazott becsvágyú célokat. Fontos tehát, hogy Szerbiát támogassuk abban, hogy minél jobban közeledjen eh, az Európai Unióhoz, megteremtse a jogállamiságot, a médiumok függetlenségét, az emberi jogokat is biztosítsa. Ezek azok a kritériumok, amelyeknek teljesülnie kell, amelyek ugyanakkor döntőek az integráció szempontjából. Az Európai Uniónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy segítse Szerbiát az EU-hoz vezető úton, hiszen célunk, hogy Szerbia közel legyen hozzá. Köszönöm képviselő úr. Kovácsev képviselő úr következik, szintén egy percben. Европейската интеграция на Сърбия гарантира мир и икономически просперитет. Ennek érdekében ugyanakkor meg kell haladni azokat a megosztottságokat, amelyek még szétszabdaltságot, amelyek jellemzik a régiót. Különböző etnikai csoportok vannak Szerbián belül is, őt köztük bolgárajkúak is. Ezek a kisebbségek békében kell, hogy együtt éljenek a kisebbségek és többségek egymás mellett. A szerb integrációs miniszter is belátta ezt, ezeket a kihívásokat Szerbiával szemben. Dimitrovgrád nevével illetően mely egy volt kommunista bolgár diktátor nevét viseli a város, ezeket is meg kell oldani. A ottani kisebbségnek meg kell adni a jogot, hogy saját anyanyelvén tanulhasson tantárgyakat, az oktatás minden szintjén. Remélem ezek után Szerbia csatlakozhat az Európai Unióhoz. Do you accept it? Zalmowski úr kék kártyát tett fel, vállalja a válaszadást? Zalmowski úr, ön szó. Kedves Kovácsev kollega, egyetértek önnel, de szeretnék valamit kérdezni. A szerbek számára az első számú prioritás az kellene, hogy legyen, hogy a bolgár kisebbség jogait biztosítják, és nem avatkoznak be mindennapi életükbe, illetve a bol szerbiai bolgár közösség jogait mindig be kell tartaniuk, ez lenne az előfeltétel a csatlakozásnak. Nos, Szerbiának van valószínűleg az egyik legjobb a nemzeti kisebbségekről szóló jogszabálya, mégis valahogy nehézségekbe ütköznek a rendelkezések végrehajtása, alkalmazása terén. Időnként úgy tűnik, hogy a gyakorlat ugyanaz, mint a múltban, az ügyészségnél, a rendőrségnél is diszkriminációt tapasztalunk, különböző nemzeti kisebbségek nehézségekbe ütköznek, így a bolgár kisebbség is Záribrodban. Köszönöm. Köszönöm képviselő úr, ugyan a kék kártya az egy kérdésre való, tehát nem véleménynyilvánításra, hanem egy kérdés feltevése, és akkor könnyebb a válaszadás, és poszt képviselő asszonynak adok szót egy percben. Madame Post, you have the floor. In one minute. Eh, eh, Köszönöm szépen, elnök asszony! Az EU és Szerbia közötti tárgyalásokon az emberi jogi terület a legfontosabb, és ezen fog múlni, hogy más területeken a célokat hogyan lehet elérni. Még mindig nagyon nagyok a kihívások a diszkrimináció ellenes szabályozás alkalmazásában, különösen az LMBT emberek jogait illetően. A szerb civil társadalom nagyon jó munkát végez ezen a téren, és fontos, hogy támogatást nyújtsunk a tevékenységükhöz, és hogy bevonják őket minden emberi jogi területen a munkába a demokratikus elvek alapján egy AFET DROA delegációs utazáson tavaly szeptemberben Szerbiában én felvetettem a nők elleni erőszak kérdését, és a miniszterelnök akkor azt mondta, hogy jobb jogszabályokat kell alkotni annak érdekében, hogy a nőket megvédjék az erőszaktól. Úgy gondolom, hogy folyamatosan nyomon kell követnünk ezt a kérdést. A romák helyzete különösen aggasztó, és fontos része ez a jelentésnek, ahol cigány ellenességről van szó. Kékertyes kérdés. Tenne föl Guano úr. Felfogadja? Buano úr tenné föl. Elfogadja? Buananno úr. Elfogadja? Nem. Akkor sajnos nem. The next speaker. Következő hozzászóló Póhe úr egy percben. Vážený pane komisaři, kolegyně, kolegové, vztahy mezi Srbskem... Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársaim, Szerbia és Koszovó közötti viszonyrendszert rendezni kell a csatlakozási tárgyalások folyamán a csatlakozás előtt. Sajnálatos, hogy a 35-ös fejezettel kezdték múlt héten, újabb beszédek, tárgyalások folytak a Koszovó szerb kormányfők és Margarini asszony között, ám nem sok tapasztalat, nem sok információnk van erről. Ott a, az önkormányzatok státuszóról szóló megállapodás végrehajtásáról van szó Koszovóban. A koszovói bíróság is megestette ezt, ugyanakkor nem túl népszerű ez a döntés. Kérdésem az, hogy vajon a végrehajtást elindítják-e majd a tárgyalások után, és az EU milyen szerepet vállalhat mindebben? Poche úr, elfogad Bonan úrtól kékkártyás kérdés? Nem. Sajnos uram megint nemet, kikosorozták. Képviselői hozzászólások végére értünk. Következik a kezdiáj eljárás. Elsőként Petir képviselő asszonynak adok szót. Madame Petir, you have the floor gospođo predsjednice nastavak europskog puta srbije. köszönöm szépen szerbia európai útjának folytatása nagyon fontos a dél kelet európai térség normalizálódásához. Szerbia előrelépésével nem vagyok elégedett már, ami a kisebbségi jogokat életi. Különösen ahhoz kapcsolódik ez, hogy leállították a horvát nyelvű médiaadásokat, vagy az iskolai tankönyveket nem adják ki horvátul, a horvátok nem vehetnek részt a politikai életben, ez megsérti az államok közötti megállapodásokat és az európai akit is. Úgy viselkedik Szerbia, mint hogyha valamiféle mini tribunál, mini bíróság lenne és így ítéli el a horvát háborús bűnösöket. 2015-ben a Drázsa Mihálovics rezsimet ítélték el. Ezeknek a függő kérdéseknek a megoldásával Szerbia világos üzenetet közvetítene, hogy készen áll az EU-s integrációs folyamatra, és jó szomszédi kapcsolatokat alakít ki. Next. Tisztelt elnök úr. Az Európai Unió, illetve Németország és Ausztria külpolitikája 90-es években felelős Jugoszlávia szétbontásáért, illetve a Jugoszlávia végét követő háborúért Szerbia elvesztette a tengeri kijáratát, ugyanakkor a szerb nép bölcsőjét, vagyis Koszovót és infrastruktúrát is romboltak. Instabilitás, bizonytalanság alakult ki. Jelenleg az Európai Unió azt követeli, hogy Szerbia feleljen meg teljesen a nyugat-európai modellnek, illetve a Belgrád által Koszovónak a de facto elismerése csak erősíti a nacionalizmust, nagyon nehéz a közeledés, pedig szerintünk az ortodox Szerbiának az EU-ban van a helye. Kezik, tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném támogatásomat kifejezni azok számára, akik Szerbiáról és annak Oroszország felé tartó útjáról szóltak. Ez igaz az egész nyugat-balkáni térségre. Nagyon ellentmondásos ez az eljárás Szerbiában, a média privatizálása koncentrált a média tulajdonlás, és ez a média szabadság szempontjából nagyon veszélyes sok eh, kisebbségi nyelven szóló médiacsatornát eh, megszüntettek. Minden kisebbségnek joga van saját nyelvén tájékozódni, ez eh, egy fontos demokratikus jog. Ezért az Európai Uniót és különösen az Európai Parlamentet arra hívom fel, hogy nagy figyelemmel követse a helyzetet. Asszony következik. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr kollégák. Azért kértem szót, mert a koszovói témában előadó vagyok. Nagyra értékelem az együttműködést McAllister előadóval, és az előrelépést Szerbiában az elmúlt hónapokban, években különböző területeken, a Koszovóval folytatott párbeszéd területén, más területeken és a korrupció elleni harcban, ez nagyon lényeges, és támogatom a különböző fejezetek, két fejezet megnyitását az EU-s tárgyalásokban. Szeretném, hogyha Szerbia az EU tagja lehetne, és Koszovó is. Két kérdés van, amelyre szeretném felhívni a figyelmet, ezek nagyon aggasztóak európai állampolgárként számomra. Az egyik, hogy a párbeszédben Szerbia és Koszovó között az jószomszédi viszonyok elve érvényesülne, ami azt jelenteni, hogy Szerbiának támogatnia kell Koszovót, hogy az UNSZ-hoz, a FIFA-hoz, az UEFA-hoz csatlakozzon, és nem szabadna, na, hogy megelég, megakadályozza. Ez is része a nemzetközi közösséghez való tartozásnak. A hatóságokat felhívnám, hogy ne korlátozzák a rendszerkritikus újságírók munkáját. Köszönöm, Kasztádó képviselő úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A McAllister jelentés nagyon fontos témákat vet fel, és a megközeltésével sok szempontból egyet tudok érteni. A a jogrendszer, politikai befolyásolás, az igazságszolgáltatásra, korrupció, folytatódik diszkrimináció, az LMBTI emberekkel szemben és a nyelvi kisebbségekkel szemben illetve a politikai folyamatokba az ellenzéket is be kellene vonni, nem szabad túlzott katonai retorikát használni ugyanakkor az Oroszországhoz fűződő kapcsolatokat is negatív színben e, tünteti fel a jelentés. Miért negatívum ez? Miért nem lehetne inkább nekünk is értelmes párbeszédet folytatni Oroszországgal? egyfelől kérlelhetetlenek vagyunk, aztán máskor meg vezetékeket építünk velük. Jó lenne észszerűen hozzáállni. Köszönöm a szót. A Szerbiáról szóló uniós eredményjelentés kapcsán a nemzeti kisebbségek helyzetével kívánok foglalkozni. Még mindig nem történt meg a nemzeti tanácsokról szóló törvény módosítása az alkotmánybíróságnak megfelelően a határidő two thousand and fourteen vége volt. az ep sürgeti a törvény mihamarabbi elfogadását. ez azonban semmire nem kötelezi szerbiát közben a nemzeti tanácsok hatáskörük megnyilvánulása miatt képtelenek rendesen működni. a médiaprivatizációt követően megszűnnek műsoroknak a kisebbségi nyelven való közvettése ez a szerzett jogok semmibevételét jelenti a jelentésben az ep kéri a szerb kormányt a kisebbségek jogaira vonatkozó nemzetközi egyezmények végrehajtására. ez a kérem szó ez nagyon kevés. nemzetközi kötelezettségek végrehajtásáról van szó itt világosan fel kellene szóltani szerbiát ennek teljestésére. köszönöm szépen! na početku želim eh, čestitati gospodinu mcallisteru na izvanrednom. azzal kezdeném hogy mcallister kollégának gratulálok a kiváló jelentésért. Tartalmazza ez az összes kérdést, amelyekről az elmúlt években egyeztettünk, és eh, sok eh, módosítót is befogadott, különösen tőlünk, horvát képviselőktől. Vannak azért még részletkérdések, előzetes jelentésekből, amelyeket elismétel, ami azt is jelentős Szerbiának sok tennivalója van még. Ami nagyon fontos volna Szerbia külpolitikája szempontjából, hogy hangolják ezt össze az Európai Unió külpolitikájával, különösen Oroszország tekintetében. Kucsics eh, miniszterelnök támogatja a szerb népszavazást, számomra ez nem elfogadható, és problémák vannak vajdaság autonómiájával kapcsolatosan és a kulturális sokszínűség elismerésével kapcsolatosan, illetve az eltűnt személyek sorsa is tisztázatlan. Nem felejtjük el ezeket az ügyeket. Hozzászólunk Sógor képviselő úr. Köszönöm. Azt gondolom, hogy az utóbbi időben mind Szerbia, mind az Unió részéről az ország európai integrációjának felgyorsítása irányába mutató lépések történtek ez mindenképpen biztató ugyanakkor szeretném felhvni a figyelmet a nemzeti kisebbségek helyzetére. a csatlakozási tárgyalások során egy olyan tartós mechanizmus kialaktása a cél amely visszavonhatatlan jogköröket és lehetőségeket biztost vajdaság tartománynak megerősti a nemzeti tanácsok hatásköreit tovább minden olyan részterületet szabályoz amelyet a kisebbségek legitim szervezetei fontosnak tartanak a közösségek jövője szempontjából azért fontos az elkövetkezendő időszak mivel a tapasztalatok azt mutatják a tagállammá válás után visszafejlődés indulhat el a többség kisebbség viszonyrendszerben mint ahogy ez történt romániában és szlovákiában is. fontos ugyanakkor hogy a vállalások meg is valósuljanak még a csatlakozás előtt hiszen romániában two thousand and five ben két évvel a csatlakozás előtt a kormány által elfogadott kisebbségi törvényt a mai napig nem fogadta el a törvényhozás az eu pedig már nem képes kikényszerteni azt. köszönöm. utolsóként a sorban bogovic képviselő úrnak adok szót. čestitam kolegu davidu mcallistru za uravnoteženo poročilo o srbiji. Köszönöm szépen. Szeretnék Mekeliszter kollégának gratulálni ez a biztató jelentéshez. Szerbia jelentős előrelépést tett, és tavaly december 14-én a 33. és 35. tárgyalási fejezetet is megnyitották. Szerbia stabil partner volt a válságkezelésben, és ez fontos azóta, amióta a menekültek folyamat folyamatosan az ország területén haladnak át. Nagyon fontos, hogy a fiatal nemzedékek jövőjét e, is biztosítsuk. Az Európai Uniónak segítenie kell a szergazdasági e, reformokban, és a csatlakozást megelőző segítségnyújtásnak e, lehetővé kellene tennie, hogy Szerbia javítsa infrastruktúrát. A 24-es és 25-ös fejezet mellett pedig az igazságszolgáltatás reformjára vonatkozik. Voltak itt nehézségek, de a szerb társadalom demokratizálása elengedhetetlen a sikeres csatlakozás. Értünk, most hahn biztos úrnak adok szót és adom meg a viszontválasz lehetőségét. tessék biztos úr! Uh, köszönöm szépen, elnök asszony. Uh, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen uh, ezt az érdekes vitát, ami jól jelzi, hogy mennyire fontos a kibővítési folyamat. Ez egy kulcsfontosságú stabilizáló tényező a régióban, és a bilaterális kérdések nagyon érzékenyek, további erőfeszítésre van szükség a múlt örökségének meghaladásához. Ugyanakkor, ahogy a bevezetőben is jeleztem, gondoskodni kell arról, hogy a bilaterális kérdések ne akadályozzák a csatlakozási folyamatot. A tárgyalási folyamatnak egyébként része a fokozatos közeledés az európai külpolitikához is. Egy egy közös hadgyakorlat Oroszországgal ebből a szempontból nem igazán jó vagy pozitív jelzés. Az elfogulatlan kezelése a háborús bűncselekményeknek nagyon fontos prioritást képez a tárgyalásokon számunkra alaposan monitorozni fogjuk Szerbia vállalásait a 23-as fejezet keretében, Eh, azt, hogy ajánlásainknak mennyiben tesznek eleget a háborús bűnök eh, elfogolatlan kezelésében, eh, az áldozatok védelmében, a felelősök felelősségre vonásában, a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartása is prioritás képez, kulcsfontosságú feltétel. A jogi kereteket folyamatosan monitorozzuk, azok alkalmazását vizsgáljuk, különösen az oktatásban a nyelvhasználat, illetve a vallásgyakorlás terén Szerbiának mert mindezen jogokat biztosítania kell. Nagyon fontos lenne, hogy a jogállamiságról szóló akcióterv keretében elfogadott kisebbségi jogszabályokat alkalmazza is Szerbia. Még egyszer köszönet ezért az értékes jelentésért és az összes nagyon hasznos hozzászólásért. Köszönöm szépen! köszönöm biztos úrnak a záró gondolatait most pedig megadom a szót könderc miniszter úrnak a záró gondolatai megtartásához. Parancsolja miniszter úr! Uh, Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretném kifejezni hálámat a jelentés és a McAllister úr jelentésért és a babatett vállalásokért. Az a benyomásom, nagyon hasznos ez a vita. Szerbia világos útvonallal rendelkezik az integráció irányában, elsősorban a jogállamiság és a koszovó kapcsolatrendszer rendezésében jelölhetőek meg a feladatok a 23-as, 24-es fejezet megnyitásáról beszélt McAllister úr, és én is úgy látom, hogy az új megközelítésben ugye 23-as, 24-es fejezetek lesznek a, a perdöntőek. És ezeket jó haptya korán megvitatjuk. És a tanácsban is egyeztetni kell erről. Fontos, hogy a, a munkacsoportban is munka folyik ebben. Egyes tagállamok szeretnének a kisebbségek ügyének rendezésében is előrelépést látni. Az a cselekvési terv, amelyet ma Brüsszelben a szerb kormány bemutatott, nagyban segíti ezt a folyamatot is. Részemről szeretném hangsúlyozni annak fontosságát, hogy a két kapcsolatokat is rendezni kell. Ahogy a legutóbbi tanácsi konklúzióban is elhangzott, Szerbia tárgyában arra bátorítjuk Szerbiát, hogy intenzívebben folytassa a reformfolyamatot, folyamatot, Sokan elmondták ma is ennek témáit, a bíróságok reformja, a szerzőbűnözés elleni harc fokozása, és különös figyelmet kell szentelni annak is, hogy az alapjogokat tiszteletben tartsák, különösen a legsérülékenyebb csoportok, a roma kisebbség jogainak tiszteletben tartása és a kisebbségek vonatkozó jogszabály, illetve a szektoros orientáció és nem identitásból adódó diszkrimináció lenni megszüntetése és a beruházási klímajavítása. A szólásszabadság teljes körű érvényesülése is fontos, és a reform folyamán e területeken várunk elsősorban előrelépést, csak úgy, mint ahogy Hánis úr ezt eh, is remítette, a háborús bűncselekmények feltárásában. Szerbia aktív és konstruktív kapcsolatokat kell tartson, Koszovóval, és tartott is fenn. Ez jelentős előlépés, és ez ügyben Szerbia Koszovóval szemben javított álláspontján, erről beszélünk majd a Koszovóról szóló vitában is. Többen említették a külpolitikai kérdéseket. A tagjelölt országok az EU külpolitikához való harmonizációját figyelemmel kísérjük, és az Oroszország való kapcsolatokat is, rá is figyelemmel vagyunk. 65 százalék volt a harmonizációs ráta a legutóbbi jelentésben. Szerbiának szakpolitikáit és álláspontját az Európai Unióhoz kell közelítse a biztosabb politikai, külpolitikai kérdésekben, és ezt a 31-es fejezet tárgyalásakor fogjuk megvizsgálni. Oroszországgal egy szankciókhoz nem csatlakozott Szerbia, ez is az 2015-ben az EBSZ e elnökség során ez felmerült. Reméljük, hogy jövőben e politikák területén is közelítenek az EU-hoz. Az új módszertanunk mentén a 23-as 24-es fejezetet már a tárgyalások korai szakaszában megnyitjuk, ezt a jelentős tevű üzenetében is visszhangozta. Köszönöm szépen, meghallgattak. Köszönöm, miniszter úr! tájékoztatom képviselőtársaimat hogy a vita lezárásához egy állásfoglalási indítványt kaptam a vitát ezzel lezárom és tájékoztatom önöket arról is hogy a szavazásra holnapi nap kerül sor. rátérünk a következő